Köszönöm. Ki van ellene? Egyetlen ellene. Tartózkodás. Nem ketten ellene. Elfogadva. Kettes módosító. Támogatja az erodó. Ki támogatja? Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Négy. Tartózkodás. Elfogadva. Most pedig áttérünk. Itt van még, elnézést kérek, az Európai Rendőrakadémia. Van egy módosító. A az előirányzat tartalékba helyezésének felszólítása az eredeti megfogalmazásról szavazunk. Nem a szocialista módosítóról. Eredeti megfogalmazás. Az előadó támogatja. Ki támogatja? az eredeti megfogalmazást. Köszönöm. Ellene. Szociális a francia tartózkodás és a gól. Egy tartózkodás a többség mellette van, tehát elfogadva az eredeti megfogalmazásban. Most pedig lássuk a próba projektek és előkészítő akciókat. Most megadom a szót az előadónak. Ezen a koordinátori ülésen dolgoztunk tegnap. Az előadó elmondja, hogy hol áll a tárgyalás. Lehet-e szavazás blogban, vagy külön szavazásra van kérés. Sidonia. Thank you, Chair. This is... Köszönöm, elnök úr. Ez egy viszonylag nagy szabású anyag, és amennyire tudom, egy kérés érkezett részenkénti szavazásra, mégpedig ez a módosító a Civil Társadalmi Fórum EU Oroszország, a 19.04.06-os sor. Ha nem tévedek, akkor akkor ez a 31. 32. oldalon van, és a részenkénti szavazás az, az első bekezdése a megjegyzésnek, a harmadik mondatot illetően, amely így hangzik. In the fringe of the biannual EU-Russia summits. Tehát ez volt az a mondat, és a kérés az, hogy erről a mondatról külön szavazzunk, de az én ajánlásom pedig az, hogy szavazzuk meg. Köszönöm szépen, ha jól értettem, ez az egyetlen külön szavazás. Mást nem kérnek külön megszavazni. Ö, nem bátorítom a szavazást, sőt, ellenkezőleg ö, szeretnék ö, megbizosodni, hogy ö, nem feledkezünk meg semmilyen politikai frakció óhajáról. Nos, akkor azt javaslom, hogy először szavazzunk erről a megjegyzésről. Tehát most vagyunk a 31. oldalon a füzetben, 31-en kezdődik, de a megjegyzés a 32. oldal tetején van. Ez egy próba projekt, civil társadalom Oroszország. Az a mondat, amely külön szavazás alapja, ebben van Szidónia, olvasta föl, kérem Szidónia ellenőrizen, olvasom. Annual EU-Russia Summits. Voilà. Le rapport... Nos, ezt támogatja az előadó. Ki támogatja ezt a mondatot? Ö, mellette? Elektronikus szavazás, ha még itt van a kártyájuk, mert úgy ö, tűnik, hogy megoszlanak a vélemények. Nem. Akkor kézzel. Mellette. Tegyék fel a kezüket. 21 mellette. Ki van ellenem? Kevesebben. Nem érezhető a különbség. A jelenlévők ket figyelme 21-14, a ö, jobb oldal mindig jobban mobilizált, ö, mint a bal. Hát, így van. A mobilizálásé a győzelem. Hát vannak, akik többet dolgoznak, mint mások. Blogban a maradék. Mellette? Köszönöm. Ellene. Kettem. Tartózkodás. Nincs. Elfogadva. Gratulálok az előadónak, mind kérdés a próbaprojekt, a kísérleti projekt. Nos, mindenről szavazunk. Maradtak a plusz módosítók, amikről délő szó volt, és a szocialisták ki a saját forrásokról. Marad még szavazás, többek között Matira asszony jelentéséről, négy jelentés. Ezek azonos módosítok, mint múltkor. Itt a szavazólista, az Európai Globalizás Alkalmazási Alap igénybevételéről. Ötös bekezdés. Itt van az első módosító, Alvaro azt és Az előadó ellene van mellette, Köszönöm. Ellene. Mindenki, kivéve a szerzők. Ö, tartózkodás elutasítva. Második módosító. Darden úr, Gerli asszony. Ellene van az előadó. Mellette. Szocialisták. És a zöldek. Ellene. Többség épp csak hogy Ő nem tartózkodás, akkor a GUE nem az áktag tartózkodik. Nos, utána hármas módosító, Álvaro Aglund ö, szóbeli módosítóval, ott van előttük, ez megfelel a szerzőknek, tehát mellette van a szerző, ö, mellette, ellene, Bokros úr. Tartózkodás. Szocialisták. És a zöldek. És a guhe. Jé. Ö, nem szólnak hozzá. álvaró úr gondolataihoz baloldalt. Végszavazás mellette. Zárószavazás ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Köszönöm. A négy jelentést elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. Utána pedig marad az átcsoportosítás Szurián úrtól, én úgy emlékeztem, hogy ezt megszavaztuk. Persze, persze. Igen, ami megfelel a négy Barbara féle jelentésnek. Talán blogban szavazhatunk a megfelelő csoportosátokról. Igen, azt javaslom, hogy blogszavazás legyen, és pozitív a pénzügyi átcsoportosításról. Mellette, köszönöm, ellenem Köszönöm. Tartózkodás. Köszönöm. Jó, nyilvánvaló. Ugyan az az eredmény. Hát logikus. Utána 28-as átcsoportosítás. Előadó úr. Mellette van. 28-as. Blogban javasolja 52-53-as 28. Mindenki egyetért a blogszavazáson a három átcsoportosítás. Nem? Az előadó ami az 53-ast illeti, hogyha ez lehetséges. Szeretném elhalasztani a szavazást. Nos, akkor szavazásra bocsájtom. Blogban a 28.52-t, és elhalasztjuk a döntés 53-ról. Nem, Ártongur? A 28.52-t válaszok ketté a szavazás során. Ö, igen, ez szabad akkor először a 28-asról szavazunk. Ki támogatja a 28-as? Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadva. Az 52-esről szavazunk. Csak arról. Mellette. Ellene. Ők mellette, mellette. Ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodás az 53-asról pedig elhalasztottuk egy külön ülésre. Most akkor ö, Súrján, ö, László átcsoportosításaival végeztünk. Az előadó nincs itt. De szívesen helyettesítem, ha csak más nem akarja megtenni. Utasítást kaptam Manka úrtól, az előadótól. Köszönöm. Három átcsoportosítási kérelem van a több intézménnyel kapcsolatban. Az első az a bíróság át kell csoportosítani egy milliót a fizetéstételből más szükségletekre, administratív szükségletek, amelyek megfelelnek annak, hogy működési feltételeket kell biztosítani az új hivatalnokoknak, a, ö, ki van mellette, az előadó támogatja. Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Egy tehát elfogadva. Utána pedig egy második átcsoportosítás, régiók bizottsága, Ez a 47. szik, ez csak szerzét felépítés megváltoztatása, ez költségvetés nem érinti valójában természetesen támogatja az előadó. Mellette. Ellene. Egy ellene tartózkodás elfogadva. Végül pedig az utolsó a régiók bizottságával kapcsolatban. Átcsoportosítás és itt a kedvezményezett a továbbképzés, a régiók bizottsága hivatalnakairól van szó, mivel többlet mutatkozott a, az óvodánál és akkor nem az óvodásokat, bölcsészséget képzik, hanem a szülőket. Hát mutassuk be így. A gyerekek szába kivesszük a kenyeret és a vének kapják. Hát ő családban marad, mondja Jota. Hát bízunk meg a régiók bizottságában, hogy okosan használják fel a pénzüket. Minden esetre támogatja az előadó, én is. Ki van mellette? Köszönöm. Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Elfogadva. Ezzel a az vége, szózásnak vége, napirendnek vége, dél van, ö, hihetetlen sebességgel dolgozunk, szerencsére, mert az elnökök értekezlete ö, más oldalon meg túlóráztat bennünket. Szeretnék emlékeztetni rá, hogy találkozunk mindenképp éppen a Közvetés Szakbizottság ülésén csütörtök délután lehetőség szerint egyes koordinátorok kérésének megfelelően már 14 órakor ez fontos. 14 órakor. Szavazni fogunk. És hozzá kell a szavazókártyát, mert elektronikus szavazás lesz. Nem lesz sok, de azért így könnyebb. Tehát hozzá kell a szavazókártyát. Addig is a módosítókon dolgozunk ma délután, és amint megvan a pontos ideje az elnökök értekezleteinek, vagy-vagy. Vagy az elnökök értekezlete, úgy zajlik, hogy nem ö, hívják meg a költségvetés szakbizottság tagjait a költségvetésről szóló vitában, és akkor úgy szervezzük a munkákat, ahogy akarjuk. Furcsa helyzet, de akkor úgy szervezzük délelőtt a munkákat, ahogy akarjuk. Vagy az elnökök értekezlete úgy beszél a költségvetésről, hogy jelen vannak a költségvetés szakbizottság képviselői. Akkor az óra függvényében azt javaslom, hogy koordinátori ülés korábban legyen hogyha az elnökök értekezlete reggel hétkor van, akkor a koordinátor ülése utána lesz. De lesz koordinátor ülés a szavazás előtt, a mini plenáris előtt csütörtökön, és a 14 órás kóbű ülés előtt. Köszönöm szépen, az ülést felfüggesztem.